Folytatjuk az ülést, először is egy közleményem lenne a Júri, a és az Embrus szakbizottságokkal kapcsolatosan. Tegnap nem kértek szavazást a helyesbítésekkel kapcsolatosan, az eljárási szabályzat ide vonatkozó cikke alapján elfogadottnak tekintjük ezeket a helyesbítéseket. Most haladunk tovább a napi rendben a bizottság alelnökének, illetve az Unió külügy és biztonságpolitikai főképviseletének nyilatkozata. A burkina fázói helyzettel kapcsolatosan Tupurainen asszonynak adok most szót a soros elnökség részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elmúlt hónapokban azt láthattuk, hogy folyamatosan és drámai módon romlik a biztonsági helyzet Burkina Fázóban. Azzal kezdeném, hogy szolidaritásunkról biztosítom a Burkina Fázói népet. Több mint 200 embert öltek meg 2019 során, és csak az elmúlt hónapban 60-an haltak meg. Ez a biztonsági helyzet a már egyébként is nehéz a helyzetben lévő szociális hálóra nagyon nehéz terheket ró. Emellett az élelmiszerügyi ellátás, az egészségügyi ellátás, a szennyvízelvezetés és problémákkal küzdik, nem is beszélve a társadalmi kohézióról. A dzsihadista csapatok biztonsági erőket és civileket is támadnak, egyértelmű stratégiát követve, és azt célozzák, hogy egyfajta ördögi körforgást indítsanak be, amelyben a bosszú irányítja a különböző feleket. A különböző vallások és közösségek közötti békés együttélésnek vethet véget mindez. Az Európai Unió ma közelebb áll a burkina fázói néphez, mint valaha. Ez az ország a övezetbeli felépésünknek az egyik központi eleme. Az elmúlt években több mint egy milliárd eurót mobilizáltunk a burkina fázói fejlesztési programok számára. Mogherini főképviselő asszony Ugadugóban járt a nyáron, az EU és a G5, valamint a száheli országok részvételével tartott konferencia alkalmával 100 millió eurót mobilizáltak annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépés a régióban. A száhelövezetbeli katonai és civil küldetéseink, misszióink is egyre hatékonyabban működnek együtt a régió beli erőkkel. A biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika közötti koordináció az egyik legnagyobb kihívás, és ez volt az egyik legfőbb üzenet, amelyet ottani látogatása alkalmával megfogalmazott a főképviselőasszony. Örülünk annak, hogy a G5 országok integrált stratégiai keretet fogadtak el annak érdekében, hogy szinkronizálják biztonságpolitikai és fejlesztéspolitikai politikai céljaikat, és hogy prioritásokat tűzzenek ki a fellépésükre nézve. A burkina fázói kormány emellett egy sürgősségi tervet is kidolgozott, amelyet a keleti régiókra is kiterjesztett, ez pozitív fejlemény. Látogatása alkalmával Mogherini asszony azt mondta, sürgősen előrelépésre van szükség a biztonsági ágazat reformjában. A terrorizmus elleni küzdelem ugyanis csak akkor juthat előbbre, hogyha biztonsági erők betartják az alapvető emberi jogokat, és ez az alapfeltétele annak, hogy ismét képüljön a bizalom a civil társadalom és a biztonsági erők között. Nagyon fontos, hogy az összes etnikai közösség Burkina Fázóban úgy érezhesse, hogy egy közös nemzet részei. A terrorizmus, a gyűlölet és az etnikai ellentétek, konfliktusok ellenében kell hatni, és el kell érni, hogy a polgárok úgy érezzék, hogy egyetlen nagy közösséghez tartoznak. A biztonság kulcsfontosságú, de nem ez az egyetlen válasz a, azokra a kihívásokra, amelyekkel az országnak szembe kell néznie. A biztonságpolitikai, a gazdasági és társadalmi kérdések összekapcsolása egyre fontosabbá válik. A fő képviselő a Burkina Fázói látogatása alkalmával egy EU által finanszírozott iskolát is meglátogatott, hiszen minden ország esetében az oktatás alapvető fontosságú. A nemzetközi koordináció is nagyon fontos, az Európai Unió hajlandó erősebbre, szorosabbra fűzni a koordinációt a régióban. Ezért ragadtuk meg az ECOWAS különleges csúcs találkozója adta lehetőséget, hogy a szélesebb régi országaival megvitassuk, hogy ők hogyan járulhatnak hozzá a terrorizmus elleni küzdelemhez, és hogy mi a magunk részéről hogyan koordinálhatjuk a fellépésünket. Burkina Faso-nak 2015 óta példátlan erőszakkal kellett megküzdenie. Mi, európaiak, növeltük támogatásunkat, hogy közösen megállítsuk ezt az eszkalálódást, és hogy stabilizáljuk ezt a régiót, amely nagyon fontos a saját biztonságunk szempontjából, és hogy segítsük az ott élő népeket abban, hogy saját kezükbe vegyék a sorsukat. Továbbra is erős partner kívánunk lenni Burkina Faso és az ott élők számára. Köszönöm. Köszönöm Tupuráján miniszterasszonynak.

Aréna asszony kapszott másfél percben. Köszönöm szépen. 2015 óta elhangzott, hogy a szélsőséges erők Burkina Fazóban nagyon sok támadást szerveztek, és ezek egyre erőszakosabbak. A Száhelnek ez a területe különösen érzékeny, sérülékeny a biztonság szempontjából. A G5 mindenképpen hasznos, hogy föl lehessen lépni a fegyveres csoportok ellen. A Kabaré elnök úr, ahogy mondta, a szegénység miatt is sérülékeny az ország. A terrorizmus elleni harc nem csak militáris katonai válaszban kell, hogy kiteljesüljön. Fejlesztési stratégiára van szükség. Burkina Faso-ban termelés védelmi intézkedéseket hoztak, például az élelmiszer termelésnél, a cukor előállítás területén, hiszen ez foglalkoztatást is biztosít a lakosságnak. Az Európai Unió hogy lép fel? szabadkereskedelmi megállapodást kötünk Nyugat-Afrikával, tönkretesszük a helyi foglalkoztatást, és csak a helyi lakosság munkanélküliségét erősítjük. A Boko Haram elleni harcba is beleszólunk. Logikusabban, konstruktívabban, következetesebben kell, hogy föllépjünk, a helyi gazdaságot kell, hogy védjük, és nem pedig támadjuk 82% az aktív lakosságnak a mezőgazdaságban dolgozik Burkina Fasoban. A szabadkereskedelmi megállapodásra tönkretesszük a Burkina Faszói termelést, és így ezt a 82%-os aktív lakosságot, az ő érdekeiket sértjük. Afrikával általában végig kell gondolnunk a gazdaságpolitikánkat azért, hogy tényleges fejlesztési politikát kövessünk, és nem csak a biztonságra és a katonai fellépésre koncentráljunk. Köszönjük Maria Arénának. Berg kollega kapszult egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A burkina fazói helyzet ékes példáját adja annak, hogy az iszlám szélsőségek elleni politikánk a közel-keleten hogyan mondott csődöt. Valószínűleg tartom, hogy a burkina fazói káosz tömeges migrációhoz vezethet, hogyha a lakosság biztonságot keres, akkor a szomszédországokban vándorol, vagy Európában. Most az Alkaida és a Boko Haram szélsőségesei zavarják meg az országot, pedig egy békés ország volt ez. Libiai fegyverekkel fel, fegyverezték fel őket, Afganisztánban képezték ki őket. Eleinte a civil lakosságot támadták meg, de mostanra már főleg a keresztényeket vették célkeresztbe. Régen a vallási hovatartozástól függetlenül lehetett házasodni. Most, hogyha valaki keresztet hord nyakában veszélyben van, templomokat égetnek le, nem lehet megengednünk, hogy egy további országot is megtisztítsanak, úgymond a keresztényektől, és meg kell akadályozni az iszlamizmus veszélyes ideológiáját. Köszönöm. Most pedig Kankó asszony kap szót másfél percben. Kankó asszony, tessék. Um, Miniszter asszony, kedves képviselőtársaim! Egy burkina fazói lány varta azt a ruhat, amelyet viselek. Amikor az ő korában, kor, kor, korában annyi idős voltam, mint ő, sok álmom volt, és megvalósulhatott az álmom, de neki milyen jövője van? egy olyan világban, ahol a dzsihadizmus lesújthat rájuk. Burkina Faso az én hazám, ahol én születtem, ahol um, um, szabadon játszhattam mezitláb, táncoltunk és sétáltunk. Um, nagyon más az az ország, mint a béke időjében volt, hiszen a dzsihadisták dúlják, fel. Azt akarjuk hagyni, hogy ugyanaz történjen, mint Irakban és Szíriában az iszlám állam és a Boko Boko Haram a Szahel övezetben nő, növekszik, erősödik meg. Sok szép találkozót tartanak, de nincs -e itt az ideje annak, hogy konkrét lépéseket tegyünk. Segítsük az ilyen embereket, mint ezt a kislányt, aki ezt a ruhát varta, és biztosítsuk számukra az oktatást akadályozzuk meg, az embercsempészek munkáját, és biztosítsunk mindenki számára megfelelő megélhetést a sajtószabadságot korlátozzák, az iskolákat bezárták, a cégek elhagyják az országot. Éppen tegnap találkoztam Brüsszelben egy cégvezetővel, aki ott feladta a tevékenységét. Kevesebb ülésre van szükség, több intézkedésre van szükség azért, hogy ezt a kislányt és honfitársait megsegítsük. Köszönöm, Konkorszony. Zorinyú úr kap szót egy percben. Hát, Köszönöm szépen, elnök úr nagyon aggályos a helyzet Burkina Faso-ban, ebben az országban és a szomszédos országokban is folyamatosan romlik a helyzet. Precedens nélküli humanitárius helyzet alakult ki, több mint másfél millió ember van nehéz helyzetben, ezeknek támogatásra van szükségük sürgős nemzetközi támogatásra van szükség. Több mint egy millió a belső menekült, a biztonság miatt bezárnak rengeteg iskolát. Az elmúlt hónapokban több százan haltak meg a katonai fellépés miatt. Az iszlám terrorista csoportok északon, keleten, a mali-nigeri határon lépnek föl, a fellépés, a kormány fellépését kritizálták, hiszen nem volt koordináció, és nem volt ez hatékony. A terrorhálózatok elleni harc káoszt alakít ki az országban, és határon átnyúló módon megkülönböztetés nélkül polgári célokat is támogatnak. A szolidaritás, a nemzetközi közösség a szolidaritását nem tudja kifejezni, nem tudják eljutatni a segélyszállítmányokat. Az Európai Unió biztosítania kell a támogatást azért, hogy a biztonságot és a békét helyre lehessen állítani az országban. Köszönöm. Vilde asszony, köszönöm szépen. Több mint 300 ezre a belső menekült a keresztények, a tanárok, a üldözöttek, az egyetlen bűnük az, hogy franciául tanítanak. Tragikus a helyzet Burkina Faszóban. Az iszlámterrorizmus hatása miatt már az éjség fenyegíti az országot. Arra kell, hogy emlékezzünk sajnos fájdalmas módon, hogy két személy, ugye a terrorista cselekmények érintettek ebben az országban, és Ugaduguban, a fővárosban is nagyon fontos, hogy a 2018-as brüsszeli konferencia ígéreteit betartsuk helyi szinten és nemzetközi szinten is. Támogatni kell a helyi közösségeket felszerelésekkel, oktatással, kép, képzéssel, ambiciózus célokat kell kitűzni, a villamosításra van szükség, az energia és az úti infrastruktúrát kell fejleszteni. Burkina Fasoban a Szahelen belül nagyon nehéz a gazdasági helyzet. Mi európaiak a mi jövőbeli biztonságunk és a migráns helyzet is nagyban függ attól, hogy milyen módon lépünk föl a helyszínen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, a spontán hozzászólások következnek, egyedül Kempe asszony kért szót, tessék. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Burkina Faso Ban egyre sokasodtak a támadások az elmúlt négy év során. Ezeket a támadásokat dzsihadisták hajtották végre a vallási vezetőkkel szemben. Zömben keresztény vallási vezetőkről van szó. A lakosság több mint fele a szegénységi küszöb alatt él, és kevesebb mint egy dollárból élnek meg naponta. 2018-tól kezdve a lengyel kormány megpróbált segítséget nyújtani, megpróbálta elérni a legszegényebbeket és azokat, akik a dzsihádisták áldozatául estek, támadásainak áldozatául estek. Emellett úgy gondolom, hogy az által javasolt lépéseken túl talán meg kellene emelni a humanitárius segítségnyújtást ott a helyszínen, Mindenképpen növelni kell az erőfeszítéseinket olyan országokhoz hasonlóan, mint amilyen a hazám, és köszönöm egyébként ezt a mai vitát. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a burkina fázói körülményekről és az ottani fenyegetésekről. Köszönöm. Köszönjük szépen Kempa asszonynak, ezzel a spontán hozzászólások végéhez érkeztünk. A vita végén még egyszer megadom a bizottság alelnöke helyett Tupurainen miniszterasszonynak a szót. Tessék. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, először is szeretném kiemelni azt, hogy ez a vita nagyon fonta, fontos a jelenleg és a jövőbeni vitánk, lépéseink szempontjából. Köszönöm a képviselőknek a vitában való részvételt. Az Európai Unió egyre nagyobb szerepet vállal a száheli övezetben, ahol a globális stratégiánk alapján megpróbálunk integrált megközelítést alkalmazni. A jövő héten Mogherini főképviselő asszony bemutathatja majd az általunk elért eredményeket az ENSZ keretén, meg, keretein belül megszervezett Maliról és Száheli övezetről szóló konferencián. Üdvözlöm a G7-ek partnerségét, amely hozzájárul a Száhelővezetben az integrált megközelítés alkalmazásához, ami a hosszú távú integráció és az átfedések elkerülése szempontjából is fontos. Biztosíthatom önöket arról, hogy nem hagyhatjuk magára Burkina Fázót, és ezt nem is fogjuk megtenni, az ország nem, fogja, nem fog egyedül szembenézni a kihívásokkal. Köszönöm. Köszönjük, ezzel lezártuk a vitát. Következő napi pont. A külügyi főképviselő és alelnök asszony nyilatkozata a legfrissebb fejlemények a poli és politikai helyzet és a béke folyamat végrehajtása terén Kolumbiában. Az alelnök és a főképviselő nevében Tukorainen, Tuporainen miniszterasszony kapszót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Három évvel ezelőtt Kolumbia megmutatta világnak, hogy még a leghosszabb eh, konfliktust és legvéresebb konfliktust is eh, békésen be lehet fejezni. Senki nem hitte volna, hogy könnyű lesz a békéépítése, de három év elteltével a sötét évekhez a legnagyobb többség nem térne vissza. Mogherini főképviselő asszony múlt héten járt Kolumbiában, és egy olyan országot látott, amely előre tekint a jövőben, nem a múltba tekint. Ivan Duque elnök pedig elkötelezte magát annak érdekében, hogy a megállapodást folytatja. A FARC vezetői és a legtöbb régi harcos elkötelezett a megállapodás mellett. Igaz, hogy van a farknak egy kisebb csoportja, akik úgy döntöttek, hogy felveszik újra a fegyvert. Mi ezt súlyosan elítéltük, ezt a bejelentést, hiszen azon kihívásokra, amelyek Kolumbia előtt állnak, nem válasz az erőszak. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ez csak egy kis frakciója volt FARC harcosoknak. Ez nem azt jelenti, hogy nem látjuk a nehézségeket, melyekkel a béke folyamat szembenéz az emberi jogi védők és a volt fark harcosok meggyilkolása nagyon aggasztó. Követ, jövő hónapban tartják a helyhatósági választásokat, és látjuk azt is, hogy jelölteket is meggyilkolnak. A főképviselőasszony üdvözölte a kormány intézkedéseit, melyel biztonságot próbál teremteni a jelölteknek, bíróság elé próbálja állítani az elkövetőket, és szét akarja bontani a bűnözői hálózatokat. Mogherini asszony ugyanakkor az Európai Unió gyakorlati segítségét is felkínálta. A civil társadalom támogatása. A ügyészségen belül is speciális nyomozatói osztály felállításához is segítünk, és összességében azt mondhatjuk, hogy fő üzenetünk ez volt, segítünk nektek, segítünk a kolumbiai kormánynak és a népek, a népnek. Az Európai Unió mellettetek áll, azt szeretnénk, hogy Kolumbia megnyerje a békét. Bogotai látogatása során a főképviselő asszony egy sor intézkedést is bejelentett a béke folyamat támogatása érdekében. Talált az át, találkozott az átmeneti igazságügyi rendszer, a, bizotts, a igazságügyi ö, egység és a béke a bíróság, valamint a kereső egység, az eltűnt emberek keresésére specializálódott egység vezetőivel támogatjuk ezt az egységet, és támogatjuk a béke csapattestet is jelentette be. Az EU ez idáig körülbelül 645 millió eurót fordított a béke támogatására Kolumbiában az elmúlt években, többek között egy um, trust fund létrehozásával is megjelentünk. Az Európai Unió a legnagyobb uh, külföldi működő tőke befektetéseket biztosítja, és próbálja pénzeket a leginkább konfliktus által sújtott területekre csoportosítani. A főképviselő asszony a, egy új csomagot is bejelentett, melyel a venezuelai migrációs nyomásra uh, segít választ adni, uh, további 50 milliót kínálunk a volt 120 millióhoz. 1,4 millió menekült és migráns jött Venezuelából Kolumbiában. Kolumbia nagyon nagy vonalú a menekültek befogadására, Ban, és ez jó példával erről az egész világban. De ez nem elegendő. Kolumbia és a régió más országai több nemzetközi segítségre szorulnak, és az Európai Unió a nemzetközi közösségben élen jár a donáció segítségnyújtás tekintetében. A kolombok tudják, hogy az számíthatnak az Európai Unió mindennapos segítségére a győ, a béke megnyerésében. Az Európai Unió és tagállamai másfél milliárd eurót fektettek be a béke megállapodás aláírás óta Kolumbiában, illetve a béke támogatására. Kolumbiában példaértékül járnak el a mediációban, a közvetítős területén. Európa hisz Kolumbiában, és folytatjuk Kolumbia és a kolumbiai békefolyamat támogatását. Köszönjük. Köszönöm, miniszterasszony. Del Castillo Vera asszony kapszott két percben. Köszönöm szépen, elnök úr a tanács képviselőjének is köszönöm. A béke megállapodás végrehajtásához hosszú távon kell gondolkozni. Ez kétségtelenül egy olyan út, ami sok nehézséggel és veszéllyel jár, és ezért fontos, hogy hosszú távon gondolkozzunk. Szeretném kiemelni, mennyire fontos az Európai Unió pénzügyi támogatása, különösen a vidékfejlesztés területén. Továbbá üdvözlöm azt is, hogy a főképviselő bejelentett egy új programot is, azért, hogy továbbra is támogassuk finanszírozással azokat, akik leteszik a fegyvert, és határozottan betartják a megállapodást. Egyébként a kolumbiai kormány is fölép ebben az, ebben az érdekben. Meg kell erősíteni a biztonságot meg kell erősíteni azokat a politikai és társadalmi vezetőket, akik ellen most föllépnek, és föl kell lépni azok ellen, akik megszegik a törvényt és a megállapodást. Az Európai Unió számára nagyon fontos országról van szó, nagyon fontos szövetségesről van szó, a klímaváltozás elleni harcban is, továbbá a környezetvédelme tekintetében. A biztonsági tanács és a főképviselő is megerősítették, én is úgy gondolom, hogy a nehézségek ellenére a megállapodás végrehajtása előre halad, és határozottan halad előre. Ezért szeretnék gratulálni, és publikus módon is szeretnék köszönetet mondani azért, amit az elnök tesz az országa érdekében. Kolumbiának minden támogatásunkat meg kell, hogy adjuk. És szeretném fölhívni a figyelmet egy olyan fontos témára, amiről a főképviselő kell, hogy tárgyaljon, aki most nincs itt jelen egy új próbálkozása van Madurónak, és ezért nagyon fontos, hogy legyenek szankciók ebben a témában, és most kell, hogy meghozzuk ezt a döntést. Meg kell emelni a szankciókat a korruptív, a korrupt rezsim ellen, amely gond nélkül megszegi az emberi jogokat. Ezért kérem Mogherini főképviselő asszonyt, hogy lépjen fel ezen a téren. Thank you, Mrs. Del Castillo Vera. Köszönöm szépen, Del Castillo Vera asszony. Szocialista frakció nevében López úr a következő felszólaló. Egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ma itt az Európai Parlamentben hangsúlyozzuk az abszolút támogatásunkat a béke folyamat tekintetében. A jogalkotási, előző jogalkotási időszakat is megtettük, megtettük akkor is, amikor Kolumbiában járt a főképviselő, és most is megtesszük ezt, mert aggályosan tekintünk Kolumbia felé, hiszen aggályos dolgok történnek. Támogatnunk kell a béke megállapodás teljesítését, és sokan ugye erőszakkal akarnak föllépni, ezzel ellen föl kell, hogy lépjünk. Föl kell, hogy ismerjük, hogy mik a nehézségek. Nagyon bonyolult ez a folyamat, ezt el kell, hogy ismerjük. A biztonságot kell garantálnunk, támogatásra van szükség költségvetési szinten vissza kell állítani az átmeneti helyzetből, egy végleges helyzetet kell kialakítani. Ez a béke megállapodásnak kulcsfontosságú kérdése. A kormány, a kolumbiai kormány megkapja a támogatásunkat, és ez az út, ez egy hosszú út, bonyolult út, de itt nem lehet visszalépés. Köszönöm szépen, López úr. A Rinya Europe frakció nevében Biba Barándika asszony szólal föl, kettő perce van. Köszönöm, elnök úr. A fák egy kisebb csoportosulása visszalép, és ez próbálja aláásni azt a támogatást, amit az Európai Unió biztosít a békefolyamat tekintetében. Kolumbia ma azon dolgozik, hogy 14 eh, millió ember vissza tudjon állni a napi, normál napi életre. Eh, föl kell mérni azt, hogy eh, milyen támogatásra van szükség, a máig elégtelen eszközöket ki kell elgészíteni. Az emberi jogokat sértik, fölépnek az újságírók ellen. A hatóságok egy őszinte vállalást tettek azért, hogy megoldják a problémákat, és nem akarják eljátszani a hitelességüket. A problémát föl kell mérni, a, ki kell alakítani, hogy mi legyen a megoldás, és itt fontos a szociális pillér figyelembevétele is. 2018-2022-re egy tervet felállítottak. korábban több külön programot alakítottak ki, a konfliktus egyik oka a szegénység. 36% a területnek több mint 3 millió szegény embert lát el, és Két millió ember szenved a tekintetben, hogy nincs megfelelő ellátás, egészségügyi és egyéb ellátásban nem részesülhetnek. Ezeket a problémákat kell felszámolni. A továbblépés bonyolult. Vannak előre nem látható helyzetek, például a venezuelai Maduro-féle fellépés illetve a fák ott talál menedéket a fáknak a fölmaradó csoportosulásra. Ezért az Európai Unió részéről finanszírozással egyéb módon támogatni kell a béke folyamatot, támogatni kell a magán és állami együttműködéseket, hasznos ismereteinket meg kell osztanunk az országgal. A diplomácia, a két kétoldalú együttműködési programok, ezek tényekké kell, hogy át változtassák az Európai Unió békefolyamat támogatását. Köszönöm. Thank you, uh, Mrs. Köszönöm szépen Bilbao asszonynak, most pedig a zöldek részéről Ribai Hiner asszony következik. Köszönöm szépen. Az emberi jogok helyzete Kolumbiában romlott az elmúlt időszakban. Defenders program szerint 150 ember töltek meg 2018-ban, 25-öt idén az első negyed évben. Kolumbia a második legveszélyesebb ország a világban a környezetvédelmi aktivisták tekintetében is, és a büntetlenség klímája érvényes, illetve növekszik a belső menekültek száma. Ezért az Európai Uniónak nagyon fontos a szerepe, támogatnunk kell a békefolyamatot. A bizottság meg kell, hogy erősítse, hogy föntartja a fellépését, illetve a kérdésem az, hogy milyen gyakran fogja a párbeszédet aktiválni az Európai Unió és Kolumbia között a főképviselő. A zöld frakció részéről úgy gondoljuk, hogy az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió támogatást biztosítson a béke folyamat tekintetében az igazságügyi folyamatokra vonatkozóan, ahogy az ENSZ kolumbiai emberjogi főképviselője is ezt megteszi. Végül úgy gondoljuk, hogy fokozni kell az átláthatóságot az európai alapok, európai támogatások kolumbiai felhasználás tekintetében, hiszen az emberi jogok terén az előmozítás kell, hogy támogassuk ezekkel a finanszírozásokkal az országban. Köszönöm. Köszönöm Ribai Kiner asszony, az ECL frakció nevében Tercsúri a szó. Másfél perc van. Köszönöm szépen. Azzal mindannyian egyetértünk, hogy Kolumbiának sürgős támogatásra van szüksége. Nem csak azért, mert a FARC egy része felbontotta ezt a tűzszünetet, ezt a megállapodást, és Venezuelában védelmet kapnak, és visszatérnek a nyílt terrorizmus eszközeihez, hanem azért is, mert más terror szervezetek is Venezuelából föllépnek, és onnan ott Venezuelában már több államban gyökeret vertek, és na, az Orinoco területén, illetve a benszülött törzsek esetében, akiknek a nagy része Kolumbiában él, el kell, hogy vándoroljanak az ő fellépésük miatt. Ez mind destabilizálja a helyzetet. Több mint 1 millió 400 ezer venezuelai él most Kolumbiában, 4 millió 200 vagy 300 ezer venezuelai menekül a Maduro féle rezsim elől. Úgyhogy épp itt az ideje, hogy támogassuk Kolumbiát, támogassuk a kolumbiai kormányt, és lépjünk fel a bűnözőkkel szemben. Valamint gyakoroljunk nyomást azokon, akiknek köze van a kolumbiai dez, destabilizációhoz, akik Venezuelában vannak, és Havánában vannak, ahol Mogherini asszony a múlt héten volt, és a beszédében azt mondta, hogy támogatja a kommunista diktatúrát, ez szégyenletes volt. Havanára, Caracasra nyomást kell gyakorolni, ez rendkívül fontos a kolumbiai stabilitás miatt is. Thank you, Mr. Tetsch. On behalf of the Confederal Group of... Köszönöm, Tetsch úr. A GUE NGL frakció nevében Pineda úr szó. Egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Mogherini asszony most ért vissza Kolumbiából, és nagyon jól tudja, hogy Duque kormányzásával teljesítik a megállapodást. A multinacionálisok továbbra is erőszakkal lépnek fel a vidéki lakossággal szemben, paramilitáris csoportoktól kapnak támogatást. A programoknak a vezetőit sokszor meggyilkolják, és nem tartják végre valójában ezt a megállapodást. De aggályosabb, hogy a Duke kormánya halálbüntetéssel fenyegeti az ellene föllépő személyekkel. Több mint 150 embert öltek meg ebben az időszakban. Most választási kampány van, és már több mint 30 jelöltet megöltek. Ugyanakkor a fák egy része visszalép a fegyveres konfliktus támogatja. A béke folyamat, a megállapodás végrehajtása nem lép előre. Kolumbia kormányának azt is kell, hogy mondja az EU, hogy bármilyen gazdasági, kereskedelmi vagy politikai megállapodás feltétele, hogy teljesítsék az egyezmény feladatait. Köszönöm szépen, Pineda úr. A független képviselőként Roland úr a szó egy perc van. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A harmadik fiamnak kolumbiai um, keresztapja van, és um, Robert Ferrara és Kabadú pedig kolumbiai sportolók, teniszezők, akiket nagyra értékelek. A harmadik hősöm Santos elnök, aki a baloldali terrorista milíciával, a farkal béke megállapodást ért alá néhány évvel ezelőtt, az erőszak évtizedei után igazi bátorságra volt ez szükség, hogy a kongresszusban tíz mandátumot adjanak a farknak. A fark egyes tagjai új harcot akarnak ki, harcra vezetik az csapataikat, Maduróhoz hasonló diktatúrát akarnak, és vissza akarnak térni a sötét múltba. Nagyon fontos, hogy Duke elnök továbbra is elkötelezett maradjon, és ne adja be a derekát az erőszaknak ne torpanjon meg. De egyben biztos vagyok, az EU-nak sem szerződéses kötelezettsége, sem joga, sem erkölcsi kötelezettsége nincsen arra, hogy beavatkozom Kolumbiába. Kolumbia egy független állam, az EU fellépésére nincsen szükség, és erre nincs is igénye senkinek sem. Thank you, Mr. Roland. Köszönjük, Roland úr. Most másfél percben Milán Mon képviselő kapszul. Köszönöm, elnök úr. Ezt szeretném azt jelezni, hogy a főképviselő Mogherini asszony bogotai látogatása múlt héten nagyon hasznos szerintem. Az Európai Uniónak továbbra is bizonyítania kell szolidaritását egyértelműen, és főleg a, ebben a nehéz időszakban. Nehéz az időszak a venezuelai szomszédság miatt, a több mint 4 millió ember menekült el Maduro rezsimje elől. A Kolumbiában a legtöbb menekült, több mint 4 millió, ez már elhangzott. A támogatásunkat meg kell erősíteni, Chile, Peru és Ecuadorra is kell, hogy gondoljunk. Ezért üdvözlöm az új támogatást, de ez csak 30 millió euró, ami a migránsok integrációra fordítandó. Szerintem növelni kell ezt a támogatást, több nemzetközi pénzügyi támogatásra van szükség. Az USA sokkal több humanitárius támogatást ad most Kolumbiának, mint az egész Európai Unió. Továbbra aggályos az is, hogy a gerillák egy kis csoportja bejelentette, hogy vissza akarnak térni a fegyverekhez. Ez veszélyes, és főleg amikor a békefolyamat már elindult, már fontos lépések történtek több mint 16 ezer ember csatlakozott már hozzájuk. A Timoshenko, a, mint FARC vezetője, őt dicsőítik, ugyanakkor a béka folyamat vissza nem fordítható. A nemzetközi közösség és az Európai Unió is továbbra kell, hogy támogatására biztosítsa Kolumbiát. Az elmúlt időszakban megerősödtek a kapcsolataink az országgal. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Maria Arena egy percben. Merci. L'Union Européenne... Köszönöm szépen. Az Európai Unió és a Kolumbia vállalták a politikai párbeszédet a béke megállapodás teljesítése érdekében. Az emberi jogi jogvédők helyzete rendkívül súlyos Kolumbiában több mint 400 emberi jogi aktivistát és több mint 100 környezetvédelmi aktivistát öltek meg a paramilitáris erők. A Ugyanakkor csak az esetek 8%-át vizsgálják ki Kolumbiában. 2016-ban az Európai Unió növelte a támogatását. Az első kérdés, hogy milyen projektet támogattak ezekkel a finanszírozásokkal. A bizottság mondja meg, hogy pontosan az emberi jogi aktivisták támogatása érdekében mit tettek. A kereskedelmi megállapodás Kolumbiával tartalmazza azt, hogy emberi jogi értékelést kell végezni. Hol áll most ez az értékelés? Thank you. One minute, Ms. Köszönöm szépen, Hálánzova asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2016-os megállapodás törékeny békét hozott Kolumbia számára, egy olyan békét, amely egyre inkább kockán forog. A, leg, a FARC legtöbb vezetője elítélte az erőszakhoz való visszatérést, nem becsülhetjük alá az esetleges kockázatokat. Emellett Venezuela is tovább súlyosbítja kolumbiai helyzetet, ugyanis a venezuelai válság is a menekülő migránsok miatt további terheket ró az országra. Az Európai Unió évtizedek óta elkötelezett amellett, hogy támogassa a kolumbiai békés, békefolyamatot, a kolumbiai kormánynak most még nagyobb szüksége van ránk azért, hogy továbbra is végrehajthassák a békefolyamatot, illetve aktívan hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a venezuelai válságra is megoldást találjunk, hiszen az az egész régióra kihat. Köszönöm. Urbán Crespo úr, egy perc. Gracias, Köszönöm, elnök úr. Három évvel ezelőtt született meg a béke megállapodás. Ma azért panaszkodunk, hogy továbbra is erőszakos cselekmények történnek. 750 harcos és családtagját, több mint 1500 aktivistát és több politikust öltek meg. Sajnálatosnak tartjuk, hogy három év elteltével a fák bizonyos csoportosulása újra felveszi a fegyvert de azért el kell, hogy mondjuk, hogy maga a kormány sem lép fel megfelelően a béke megállapodás teljesítése érdekében. Megszüntették a paramilitáris csoportokat, és megerősítették a kapcsolatot a kormány és a hadsereg között a gazdasági és a mezőgazdasági reform egy helyben topog mi nekünk követelnünk kell, hogy a megállapodást teljesítsék, rá kell kérdezünk az eredményekre, és mit tettek azért, hogy a paramilitáris csoportokat lebontsák, megszüntessék. A politikai erőszakot föl kell számolni, végre kell hajtani a megállapodást, és garanciák nélkül soha nem lesz béke. Thank you. Köszönjük szépen. Bullúr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Kolumbiaban folyamatos konfliktus volt már a 19. században is, különböző felek harcoltak egymással, ezért a 2016-os béke megállapodás a FARC és a kolumbiai állam között nagyon üdvözlendő. A FARC megjelent a parlamentben, és egy mainstream pártá vált. De az egyik csoport legitimizációja hatalmi vákumot hozott létre, és ilyen módon más csoportok a kokain kereskedelemben jelentek meg. Az ENSZ ODC 31%-os kokain termelés növekedést dokumentált 2,1 milliárd dollárt jelent ez, ezzel pedig fegyvereket vásárolnak és folytatják a harcot a béke megállapodás nem hozott békét, csupán egy csoportot a másikkal helyettesítettek. Orvosként tudom, hogy a kokain ipar kihat az emberek életére, nem csak Kolumbiában és Dél-Amerikában, hanem itt Európában is. Ezért állandó megoldásokat kell találni, és át kell tekintenünk a, keres, a kábítószer politikát, hogy ezen exponenciális növekedést megakadályozzuk. Köszönjük! Másfél percben López Hill úr kap szót. Az Európai Uniónak föl kell lépnie a falk egy csoportosítása, fegyveres fellépése ellen. A béke folyamat eh, a legfontosabb és az egyetlen út a konfliktus megoldása tekintetében a régióra vonatkozóan. A venezuelai diktátori eh, rezsim ösztönzi és támogatja ezeket a gerillákat. A kolumbiai hatóságok is föllépnek ez ellen. A diktatúra miatt több mint 4 millió venezuelainak el kell hagynia a hazáját. Napról napra növekszik ez a szám, és ebből 2 millió már Kolumbiában tartózkodik. Egészségügyi ellátásra, élelmiszerre van szükség, és támogatni kell így azokat az embereket, akiknek el kellett hagyniuk a hazájukat. Mogherini asszony múlt csütörtökön találkozott Duke kormányfővel, és megerősítette, hogy a béke folyamat tekintetében támogatást ad az Európai Unió. Föl kell számolni a válságnak a gyökereit, ezért az Európai Uniónak alkalmaznia kell a jelentős szankciókat a venezuelai emberjogi jogsértőkkel szemben, hiszen ők destabilizálják a régiót. Mogherini asszony azt mondta, hogyha a tárgyalásokat követően nem lesznek megfelelő eredmények, akkor az Európai Unió azonnal lépni fog. Kolumbiának támogatásra van szüksége, és föl kell lépni azok ellen a károk ellen, amelyeket számára Maduro kormánya okoz. Thank you. And I... Köszönjük szépen, elnézésüket kérem, hogy a kalapácsot kellett használnom, illetve hogy túl korán kalapáltam. Kinnicsi asszony egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, miniszterasszony. A tisztelt ház többször nyomatékkal támogatta a béke folyamatot, több évtized polgárháború után ez kínálta a lehetőséget, hogy az emberi jogok is érvényesüljenek. Ugyanakkor az új hírek nem megnyugtatóak, különösképpen az erőszakról terjedő hírek, a támadások, az emberi jogi <coughs> képviselők elleni támadások és az emberi jog lábbal tiprása, illetve a nők elleni támadás. Csupán 2018-ban 2300 gyermek eh, volt alultáplált. A gyermekek a leginkább kitettek a krízis helyzetének, amely krízist Kolumbiában élik most meg. Európában minden eszközt meg kell ragadnunk, amely rendelkezésünkre, hogy támogassuk Kolumbiát, támogassuk a béke ügyét, biztosítsuk a biztonságot, az igazságügyi rendszer működését, a szociális igazságot és az emberi jogok érvényesülését. Adjunk jövőt a gyermekeknek egész Kolumbiában. One minute, Mr. Köszönöm szépen, Bauda Diaz úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindennyian egyetértünk abban, hogy a biztonság és a jólét fontos a kolumbiai testvéreink esetében. Ugyanakkor vannak olyan aspektusok, amelyeket nem szabad félretennünk. A memóriára gondolok. A béke garanciája nem kapcsolható szét a történelemtől, nem írhatjuk újra a történelmet, és a terroristákat nem menthetjük föl. Csak az igazságszolgáltatásra tudjuk biztosítani a békét. A béke megállapodás aláírása sajnálatos módon nem számolta föl a terrorizmus okozta szenvedéseket. És azok, akik sajnálatos módon ilyen országban éltek, és a saját bőrén érezték a terrortámadások hatását, és az ő nevükben kérem én személy szerint Mogherini asszonyt, hogy ne keverje össze a helyzetet, ne gondolja azt, hogy itt bandák közötti konfliktusról van szó. Nem, ez Itt a legfontosabb a, az, hogy a gyilkosok ellen föllépjünk. Ez nagyon fontos, Mogherini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. One minute, Mrs. Köszönöm, Pereira asszony egy percben. Köszönöm szépen. A kolumbiai békemegállapodás helyzete, illetve az új körülmények amelyeket újabb gyilkosságok jellemeznek, politikai vezetőket gyilkoltak meg, illetve fark, korábbi farktagokat mobilizáltak, ez egy sajnálatos változás. Úgy gondoljuk, mindenképpen meg kell szüntetni a félkatonai szervezetek büntetlenségét. Ez szükséges ahhoz, hogy a biztonsági és társadalmi helyzet az országban javuljon, és hogy megteremtődjön a demokrácia. Ami pedig a 2016-os havanai békemegállapodás végrehajtását illeti, erre mindenképpen szükség van, és véget kell vetni az erőszaknak. Gondoskodni kell arról, hogy segítsük a kolumbiaiakat a béke megteremtésében. Köszönöm. Köszönöm, Van úr, másfél perc. Elnök úr, köszönöm szépen. Úgy látjuk, hogy Latin Amerikában romlik a helyzet. Venezuelában egy diktátor van hatalmon, aki megpróbálja például Kolumbiában exportálni ezt a rendszert. Kolumbiában sikerült megállapodni a FARC vezetőkkel, de a venezuelaiak ismét konfliktust szítanak az országban, és ez azt jelenti, hogy a kábítószer kereskedelem is ismét fellendülőben van, hiszen a fark vezetők elsősorban ebből az ágazatból szerzik jövedelmüket, bevételeiket. Rengeteg kolumbiai mezőgazdasági termelő továbbra is várja a pénzt, amit megígértek nekik, hogy ezzel kompenzálják őket, hogy alternatív kultúrákat termesszenek. Stratégiai fontosságúnak tartom, elnök úr, hogy segítsünk fenntartani ezt a nagyon törékeny egyensúlyt, amely Latin Amerikában jelenleg uralkodik. A kolumbiai béke megállapodás kulcsfontosságú, hogyha a kábítószer ipar jelentette problémákat kezelni akarjuk. Gondoljunk a több millió kábítószerfüggőre, illetve azokra, akik a különböző kábítószerbandák közötti háborúban veszítik életüket itt Európában. Köszönöm. Köszönjük, Santos asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. 260 ezer halott. 83 ezer ember eltűnt. 4,7 ember tűztek el otthonról. Ezek a becsült számok. 50 évnyi konfliktus ezeket az eredményeket hozta. Ennek vetettek véget három évvel ezelőtt, és az EU is hozzájárult a megállapodás létrejöttéhez. Nem fordulhatunk vissza a múltba. Kolumbia nem torpanhat meg. Ezért a kisebbség fegyveres harcra való szító felszólítása bennünket is felszólít. Meg kell tennünk, hogy megvédjük a béke megállapodást. A béke megállapodás nem egy öncél, hanem egy közös építő munka kezdeti lépését jelenti. Biztosítani kell, hogy az ország fejlődhessen, az igazságügyi rendszert támogatni kell, és az emberi jogi, polgári aktivistákat meg kell védeni és támogatni kell. Fontos az is, hogy az Európai Unió folytassa támogatását azért, hogy a béke megállapodás valóban működhessen, és a jelenlegi kormány meg tudjon felelni célkitűzéseinek. Ez az egyedüli út, amely a fejlődés és a jövő irányába vezet. Köszönöm szépen. Egy percben Sánchez Amor úr. Köszönöm, elnök úr. Örülünk annak, hogy Kolumbiában aláírásra került a béke megállapodás. Nem csak a vállalások miatt, amely a, egy, a világ egyik legrégebbi gerilla csoportjának a felszámolásával jár, hanem mert a fejlődéshez is hozzájárul a megállapodás. A fáknak egy része újra felvette a fegyvert. A kormány is kell, hogy teljesítse a feladatait. Meg kell erősíteni ezeket az elemeket. Természetes, hogy támogatjuk, az összes kolléga is ezt említette, támogatjuk ezt az béke folyamatot, de fontos a politikai vállalás az ország részéről is, hiszen ezt nem lehet finanszírozással helyettesíteni. Ezért nagyon fontos a stabilitás helyreállítása és a régió stabilitása helyreállítása érdekében. Tudjuk, hogy milyen Venezuela szerepe is, de az Európai Uniónak újra kell gondolnia a pozícióját Kolumbia esetében, mert úgy gondolom, hogy az első lépés az kell, hogy legyen, hogy egy új szemét kell kinevezni, aki az Európai Uniót képviseli a béka folyamat tekintetében. Úgy gondolom, hogy mindez a mi érdekünket is szolgálja. Köszönöm. Thank you. One minute. Körtön Darling asszony, egy percem. Köszönöm, elnök úr a 2016-os béke megállapodás igazi reményt és jövőt adott kolumbiának, de az erőszak terjedőben van. Szakszervezeti aktivistákat, emberi jogi aktivistákat gyilkolnak meg minden évben úgy, hogy büntetlenek maradnak. A militarizáció terjed, és veszélybe került a béke folyamat maga az Európai Uniónak szerepe van, és ját, fel kell vennünk a tevékenység, folytatni kell a szerepünket az ENSZ emberi jogi főképviselőjének mandátumának keretén belül. Az emberi jogi ö, záradék közvetlen fellépés biztosít számunkra, a kereskedelmi szerződések záradékáról van szó Kolumbiában, és nagyon fontos, hogy támogassuk a békefolyamatot és a megbékélést. A nemzetközi közösség aktivitása nélkül nem jön el a béke Kolumbiában, nem fordíthatjuk el tekintetünket, minden rendelkezésünkre álló eszközt alkalmazni kell annak érdekében, hogy megvédjük a békét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most jönnek a spontán felszólalások. García de úr, egy percben tessék. Köszönöm szépen. A béke megállapodás, az béke megállapodás. Két fél megállapodás köt, nem arról van szó, hogy valaki föladja jogait, valaki ilyesmit említett. Igazából arról van szó, hogy teljesíteni kell azt, ami a béke megállapodásban szerepel. Nem volt ez könnyű egy olyan országban, ahol több százezeren haltak meg, ahol nagyon sok az erőszakos cselekmény, nagyon sok nehézség érvényes, nagyon sok politikai akaratra és szándékra volt szükség azért, hogy megszűnt, megszülethessen ez a béke megállapodás. A béke megállapodás nem a cél és a vég, hanem ez a kezdete valaminek. A főképviselő ezt figyelembe kell, hogy vegye. A humanitárius helyzet a menekültek Venezuelából, a határövezet helyzete, mindezért Kolumbiának humanitárius támogatásra is szüksége van, azért, hogy a jövő felé léphessen, hiszen ezek a személyek, akik átlépnek a határon, ezeknek támogatásra van szükségük. Plusz finanszírozást biztosítunk, plusz támogatást biztosítunk, támogatjuk a békefolyamatot, a teljes régió stabilitása és az Európai Unió értékei forognak kockán ebben a folyamatban. Köszönöm. Deli asszony, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Bár csak lenne